az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről, csalás elleni küzdelemről szóló 2013 éves jelentés, 13 évi éves jelentés. Pénzki úrnak adom meg a szót először négy percre. Köszönöm. Elnök asszony, biztos asszony, Kedves kollégák, nem szabad elfelejtenünk, hogy minden tagállam arányosan hozzájárul az EU költségvetéséhez, és eh, éppen ezért érdekelt az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében. A eh, Költségvetési Ellenőrzési Bizottság már negyedszer fogadta el eh, E, e, e, ezt a jelentést, illetve ilyen jelentést, miközben a vita során felmerültek eltérő álláspontok is arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az EU költségvetését jobban megvédeni. Hagyományosan azt mondták, hogy a szankciókra kell koncentrálni, amikor valamilyen szabálytalanságot jeleznek. A problém az az, hogy a szabálytalanságok eleve két csoportba oszlanak. Az egyik az nyilván a csalások és egyéb bűnügyi, bűncselekmények következménye, és az ennél sokkal nagyobb számú hiba, szabályok nem ismerete, vagy akár a túlzottan bonyolult szabályozás. Éppen ezért a szankciókat a tagállamok aktív támogatásával kell párosztatni, ezért ezzel is meg tudjuk, meg tudjuk akadályozni a szabálytalanságokat bármely fajtába is tartozzanak. A 2013-as jelentés elég jól mutatja, hogy a 2,14 eh, század milliárd euró eh, kárból 1,84 milliárd az nem csalásra vezethető vissza. A csalás által érintett összeg az 390 millió euró. Most itt jelezném, hogy a kifizetések felfüggesztése az egy érzékeny kérdés a kohéziós politikában. A jelenlegi szöveg az arra szólítja fel a bizottságot, hogy az ilyen politikáját folytassa. Ebben a változatban ez egy elég egyoldalú megközelítés, mert nem veszi figyelembe azt az alapvető dolgot, hogy ezeknek a, az intézkedéseknek van egy preventív vonzata és szándéka is, ahogy az megfeleltethető a szerződés 325. cikkének, amely a megelőzést helyezi az EU cselekvésének homlokterébe. A tagállamok jelzik a bizottságnak a csalásra és nem csalásra visszavezethető szabálytalanságokat. Ez alapján lehet a problémákat megtalálni, annak érdekében, hogy a jövőre nézve kiküszöböljék az ismétlődést. A csalásra és tévedésekre vonatkozó információt azonban nem szabad az egyes tagállamok megszégyenítésére felhasználni, hanem inkább arra kell bátorítani a tagállamokat, hogy azonosítsák ezeket a szabálytalanságokat, javítsák javítsák azokat ki, és eh, javítsák az ellenőrzési rendszereik hatékonyságát. Amennyiben eh, egy tagállam nehézségbe ütközik, akkor a többi tagállamtól és az Európai Uniótól méltán várhat el segítséget, tapasztalatcsere, legjobb gyakorlat kicserélése, koordináció vagy képzés területén. Így lesznek leginkább megvédve az Európai Unió pénzügyi érdekei, a megfelelő pénzügyi gazdálkodás szabályai, és így valósulnak meg a polgárok várakozásai. Szeretném kifejezni köszönetemet mindenkinek, aki együttműködött velem. A jelentésen Kutruca Popova kollégák és a Költségvetési Bizottság titkársága részéről Pasztili asszony. Köszönöm még egyszer a segítségüket. Köszönöm. Most pedig Georgieva asszony kap szót a bizottság részéről. President. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony. Pénzki úr, nagyon köszönöm a jelentését mind a parlament, mind pedig a bizottság számára rendkívül fontos a csalás elleni harc, hiszen a munkánkban csak így bízhatnak az állampolgárok. Megvizsgáltam a jelentést, és nagyon örülök annak, hogy a javaslatai közül sok olyan van, ahol már pozitív nyomonkövetés történik, ezekre szeretnék most rávilágítani. Először is, ami a szabálytalanságok jelentését illeti, egyetértünk a végkövetkeztetésével, egyértelműen különbséget kell tenni a csalás és a hiba között. A zéró tolerancia érvényes a csalásra ez két kérdésen felül áll. Ami azonban a hibákat illeti, a megelőző tevékenységbe kell energiát fektetni, az egyszerűsítésbe, valamint a kiadási kategóriák harmonizálásába. Pontosan ezt kívánjuk tenni egy új biztosokból álló csoport létrehozásával, akik a nagy kiadási, amely csoport a nagy kiadási területtel foglalkozik. Ezen kívül egyetértünk azzal is, hogy megelőző fellépésre tette a hangsúlyt a jelentéstevő, valamint egy félidős értékelést kért a parlament 2018-ban, hogy megnézzük, hogy a szabálytalanságok kockázatát csökkentették az Európai Uniós politikai, politikai fellépések. Ami a közbeszerzést illeti, alaposan fontolóra vettük a jelentését, és fölismerjük, hogy ez még mindig ki van téve a csalásnak, a szabálytalanságnak, a korrupciónak, és üdvözöljük a, azt, hogy támogatja az új közbeszerzési irányelvet. Ez lehetőséget nyújt a tagállamok számára a javulásra, a fejlődésre, illetve lehetőséget nyújt az e- Európai Uniós intézmények számára is, hogy megfelelően megváltoztassa a pénzügyi rendeletet, amely, amely most tárgyalás alatt van, remélem, hogy ezt hamarosan tető alá hozzuk. Fölismerjük azt is, hogy a korrupció ellenes fellépés rendkívül fontos az intézményeken belül. Ebből az okból kifolyólag egy belső hatástanulmányt fogunk végezni, illetve egy korrupcióellenes jelentés is készül 2016-ban. Az Olaf tekintetében sokszor elmondtam már, hogy rendkívül fontos építő kő az Olaf a csalás elleni fellépés, a korrupció elleni harc területén, és azon dolgozunk, hogy együttműködhessünk az OLAF felügyeleti bizottságával, illetve én jó magam együtt dolgozom ezzel a felügyeleti bizottsággal személyesen. Egy olyan környezetet kívánunk kialakítani, amely mind a felügyeleti bizottság, mind az OLAF számára megfelelő működési körülményeket biztosít. Gyakran fordultunk ezekhez a, a testületekhez, statisztikai eszközök kapcsán, illetve elemzéseket készítettünk a hozzájuk befutó kérelmeket összefoglalva. Ezen kívül megvizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk kiaknázni a humán erőforrás és költségvetési politikákat ezen a területen. Üdvözöljük a jelentés azon pontjait, amelyek az európai ö, ügyészségi hivatalra vonatkoznak. Támogatjuk mi is ezt, és üdvözöljük az önök támogatását, hiszen szükség van erre az európai ö, ügyészségi hivatalra, hiszen ez az Európai Unió pénzügyi érdekeit is képviseli a továbbiakban. Egy olyan intézményes struktúrát kívánunk létrehozni, amely hatékonyabb eredményeket mutat fel a csalás és korrupció elleni harcban. Köszönöm szépen, most pedig a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről Arimon képviselő két percben. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, tisztelt biztos asszony! amikor korlátozottak a források, de nem csak akkor, gondoskodnunk kell arról, hogy az európai adófizetők pénzével megfelelően járunk el minden egyes cent, amely az európai projektek rendelkezésére áll, ezt megfelelően kell felhasználni ez számunkra, a frakciónk számára egy nagyon fontos cél a nem megfelelően kiadott adófizetői pénzek ről szóló jelentések az európai költségvetésnek és az európai politikának is ártanak és a demokrácia ellenfeleinek nem tehetünk ekkora szívességet. Úgyhogy fel kell hívni erre a figyelmet, és ez nagyon fontos. És az én szakterületemben a kohéziós politika területén is, a strukturális alapok felhasználása szempontjából. Ez egy olyan politikai terület az Európai Unióban, ahol a legtöbb szabálytalanságra kerül sor. Márpedig ez el kell, hogy gondolkoztasson bennünket. 2013-ban 321 esetről tettek jelentést, ez 150 millió eurót jelent a nem család szabálytalanságok esetében. 1,2 milliárd eurós volt akár, ez pedig túl sok pénz. Gondoskodnunk kell arról, hogy az európai támogatási forrásokat hatékonyabban használják fel a tagállamokban. Objektív kritériumokra van szükségünk, hogy feltárjuk az összes tagállamban a csalásokat, a szabálytalanságokat, de egyelőre nincsenek ilyen egységes kritériumok. Számos szabálytalanságot a túl bonyolult eljárások okozzák, úgyhogy a bürokratikus eljárásokat egyszerűsíteni kellene. A tényleges csalást egy csalás ellenes stratégiával kell leküzdeni, megakadályozni a tagállamokban, és ide tartozik az is, hogy külső ellenőrzésekre kerüljön sor. És valószínűleg az Európai Ügyészség is hasznos lehet a e szempontból. Az európai közbeszerzési pályázatok is egy forrást jelentenek a szabálytalanságok szempontjából. A közelmúltban elfogadott irányelv azt ahhoz járul majd hozzá, hogy csökkentse ezen problémákat, éppen ezért minél hamarabb át kell ültetni a nemzeti jogszabályba elérhetjük azt, hogy hogy a bűn elkövetők kevesebb esélyt kapjanak. Még egyszer hangsúlyozom, hogy minden egyes centet észszerűen kell elkölteni, mert ezzel ennyivel tartozunk az európai adófizetőknek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A frakciókat hallgatjuk most meg, és először is a Libe Bizottság részéről Makovai asszony következik két percben. Mulțumesc în uh, raportul de protecție a intereselor financiare ale uniunii. Köszönöm ebben a jelentésben megpróbáltunk nagyon fontos lépéseket megtenni az EU pénzügyi érdekeinek védelmében, mert hát ez a mi pénzünk, ez az összes EU polgár pénze, Függetlenül attól, hogy valaki román vagy német, ez, ez az ő pénz, ezt meg kell értenünk, ez a közös pénzünk. Ezt meg kell védenünk. Az európai pénz az azt jelenti, hogy ez a mi polgáraink pénz az ő zsebükből lett ki, szedve, először befizetik a nemzeti költségvetésbe, és aztán onnan átkerül az EU költségvetésébe. Azért mondom ilyen szájbarágósan, hogy ne absztrakt módon gondolkozzunk, ez a polgárok pénze. Tare, dacă protecția fondurilor europene... Amennyiben az európai pénzek védelme megvalósul az egyik tagállamban, de nem a másikban, akkor abból mindenkinek kára lesz. Ráadásul nem is arról van szó, hogy tíz tagállamban vannak csalások, a többiben meg minden rendben van. Mi azt szeretnénk, hogyha a csalás ellen hatékonyan fel tudnánk lépni. Köszönöm Georgia asszonynak, amit mondott. Egyébként én már sokat szorra hallom azt a bizottságtól, hogy a bizottság üdvözli a mi ajánlásainkat, mi szerint tegyünk különbséget a szabálytalanságok és a csalás között, hiszen a csalás az bűncselekmény, miközben a szabálytalanság az általában vagy tévedésre, vagy valami másra, de nem bűncselekményre vezethető vissza. Örülök, hogy az Európai Ügyész Hivatal végre feláll, és lesz egy újabb eszköz arra, hogy fellépjünk a csalás ellen, a vizsgálatokat lefolytassák, a pénzeket le lehet foglalni, és vissza lehet terelni az európai költségvetésbe. Most pedig megnyitom a vitát a különböző frakciók között. Az első hozzászóló Greszle asszony másfél perc. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák, szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, akik megköszönték az OLAF teljesítményét, de nagyon is kételkedem a statisztikai adatokban, már pedig az ilyen kételyeket fel kell számoljuk itt együtt. Úgy gondolom, hogy az olaf kapcsolatban van egy probléma, méghozzá az adatok megbízhatóságával kapcsolatban. Elmondhatjuk azt, hogy vannak statisztikai eh, pontatlanságok az esetek számával kapcsolatban. Ezen statisztikai pontatlanságokat eh, akár manipulációnak is nevezhetjük. Az OLAF felügyelő bizottsága egy nagyon hasznos jelentést készített erről, de a bizottságnak végre komolyan kellene venni ezt a jelentést, és reagálnia kellene. Úgy vélem, hogy szükségünk van egy olyan korrupciós küzdelemre, ami működik, de hogyha statisztikai adatokkal megakadályozzák az ellenőrzéseket, és hogyha csak ez a megbízható, akkor ez aggasztó. És aggaszt az is, hogy, hogy darabonként derül fény csak az igazságra, ez a fő igazgató, a főigazgató szülővárosában megtartott konferencián is kiderült. A költségek, a valós költségek és az említett költségek között óriási volt a különbség. Már pedig, hogyha a tényeket így darabonként dolgozzuk fel, ez elfogadhatatlan. De amit ön tett biztos asszony, ez egy fontos kezdet volt, és szeretném, hogyha ezt az utat folytatná. Köszönöm. Thank you. Next speaker. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Ayala Szender asszony két és fél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én igenis gratulálok az előadónak egy olyan jelentésért, amely nagyon is kimerítő jellegű, és észszerűen veti fel a különböző problémákat, fénypontokat az Európai Unió érdekeit sértő szabálytalanságokkal kapcsolatban. Azt kell mondjuk, hogy ez a több éves pénzügyi időszak utolsó, utolsó szakasza. Figyelembe kell vennünk, hogy itt literális adatokról van szó. A, pluri, a több éves jelleget kell figyelembe vennünk, és nem évről évre kell haladnunk, mert így is feldaraboljuk a realitást. Ez egy olyan gyakorlat, amelynek kapcsán köszönöm az előadónak, hogy alaposan foglalkozott a bevételekkel, ugyanis valóban évről évre nem arra figyelünk, hogy a kiadásokat hogyan költhetnénk el jobban. Kialakult már időközben egyfajta kultúra, és bizonyos érdekek is fűződnek ehhez a bizottságon belül is, és úgy tűnik, hogy a tagállamokat is ez kielégíti, viszont ezzel szemben elhanyagoltuk azt, hogy mi történik a bevételekkel, mi történik a bevételi oldallal ahol ugye befolyik a, befolynak a források a költségvetésbe. Úgy gondolom, hogy itt vannak aggodalomra okot adó elemek, például a e, vám rendszer sem volt e, kellőképpen e, nem működött kellőképpen, itt is van mit javítani. A cigarettacsempészet is az adatok alapján 10 milliárd euróra rúg, és hát vegyük figyelembe, hogy hogy függ össze ez a Juncker tervvel. Ezen összegeket vissza tudnánk szerezni. Annak ellenére, de látom, hogy Gressle asszony jegyzetel, az Olaf ezzel szemben komoly sikerekre is szertett. Így például 68 millió csempészet cigarettát szereztek vissza, kokaint, illetve dízel üzemanyagot is lefoglaltak, tehát azért el kell ismerni az Olaf érdemeit is. Ugyanígy aggaszt bennünket, hogy a jövedéki adóval kapcsolatos informatizált rendszerben is észrevetőek bizonyos hiányosságok. Reméljük, hogy a jövőben az eljárás során ezen sikerül javítani. És meg kell állapítsak még valamit évről évre. Azt tapasztaljuk, hogy a nem család szabálytalanságok, amelyek a legjelentősebb összeget teszik ki, és erre kellene a hangsúlyt helyeznünk. Általában a szabályok nem ismerésével magyarázható. 2014 és 20 között reméljük, hogy az új rendeletekkel legalább ezt a problémát megoldottuk, remélem. Mr. Csarnecki. Köszönöm szépen, Csarnecki következik két percre. Pani Przewodnicząca, Pani Komisz... Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Az európai adófizető azzal foglalkozik, hogy az európai alapokat, az európai forrásokat hogyan használjuk. Most azt halljuk, hogy két milliárd euró szabálytalanul került elköltésre, hogy ha finoman akarok fogalmazni. Hát ez nem, ennek nem lesz majd túlságosan jó a visszhangja. Nagy örömmel hallom, hogy ez nem család szabálytalanságokból származik, de ki kell mondani, hogy ezek a szabálytalanságok egyre növekednek, 63%-kal növekednek, ami azonban az adófizető nézőpontját illeti, számára nem igazán fontos, fontosak a részletek, az fontos számára, hogy ez a pénz, ez végül is elvész. Természetesen az Olaf sok sikert könyhevelhet el, és egyetértek ebben az előttem szólóval. Másrészt azonban meg kell győződnünk arról, hogy támogatjuk a tevékenységének egyszerűsítését, Tisztelettel adózom az Olaf előtt a tagállamokkal való együttműködés miatt, erre nagy szükség van. Azonban felmerül a politikai akarat kérdése a tagállamok részéről, hogy ők mennyiben akarnak föllépni a korrupció ellen, és itt azonban egyenlőtlen a kép. Meg kell néznünk, hogy mi történik a saját házunk táján, és föl kell tenni a kérdést, hogy a kormány hogyan jár el a kor korrupcióval kapcsolatban. What's his name? Mr. Zani, you have a blue card for Mr. Czernetsky. Annyi úr, önnek kék kártyája van Csernecki úrhoz? Csernecki el, úr elfogadja? Akkor tessék 30 másodperc. No question

Mr. úr, megadom a szót. Dziękuję bardzo, panie pośle, za to ważne pytanie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdést, tisztelt kolléga. Nagyon is időszerű ez a kérdés. Nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy még egy intézmény, intézményekre szükség van, amely a jelenlegi intézmények hatáskörét korlátozza, mint például az Olafét, hogy ez valóban jó ötlete. Nem kapkodnék ebben a tekintetben, nem kapkodnék annak érdekében, hogy ezt az Európai Ügyészségi Testületet létrehozzuk. For, um, a következő hozzászóló Tajrer képviselő két percben. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt eh, kollégák! Először is eh, a biztos asszonynak szeretném megköszönni a fellépését, a jobb a kiadások eh, jobb kezelése szempontjából. Egyért, egyetértünk ebben a témában. Én a performance-based budgetingről készítek jelentést, és valóban egyetértünk, hogy egy eredményorientált költségvetésre van szükségünk. Az állampolgárok azt várják el tőlünk, hogy az EU forrásokat megfelelően költsük el. Éppen ezért a fő figyelmünk erre kell, hogy forduljon. Az ALDE frakció mindig is akarta azt, hogy a bizottság felhasználja a rendelkezésére álló eszközöket a korrekciókat és a felfüggesztéseket felhasználja annak érdekében, hogyha megállapítanak a tagállamok hibákat, akkor ezeket korrigálják. Az EU költségvetés 80%-a megosztott hatáskörbe tartozik, a tagállamok kezelik, és tény az, hogy a korrekciók és a félbeszakítások azt eredményezték, hogy a tagállamok jobban odafigyeltek, jobban odafigyeltek a pénzekre, és a hiba ráta ennek következtében csökkent. Ugyanakkor vannak csalások is. Nem minden hiba minősülhet csalásnak, nem csalás szándékával történt, de vannak család fellépések is, amelyeket, amelyekkel szemben küzdeni kell. Az Olaf itt fontos szerepet tölt be, ugyanakkor felügyelet alá kell vonni, és a felügyeleti bizottságot éppen ezért erősíteni kell. Szükségünk van az európai ügyészségre, de jogállami alapelveket be kell tartani e tekintetben is. Még valamire felhívnám a figyelmet, az adócsalás, az adókikerülés szembeni küzdelemre. Ha több mint egy milliárd eurót kerül ki a költségvetésekből évente azért, mert adócsalás vagy adókikerülés következik be, akkor fel kell lépnünk. Éppen ezért a liberálisok ezért kértük a luxleaks kapcsolatos bizottságot. És az Európai Parlament él lovas kell, hogy legyen ebben a szerepben, hiszen a polgárok azt várják el, hogy európai szinten is végre fellépjünk. Euh, önhöz is van egy kék kártyás kérdés, Tyler úr. Elfogadja? Monsieur Etheridge. Etheridge úr következik. Thank you. Um... Köszönöm teljesen egyetértek azzal, hogy az adófizetők pénze drága dolog, és vigyázni kell rá, meg kell akadályozni a csalást. Egyetért velem abban, hogy semmilyen felhatalmazása nincs annak, hogy Európában egy ügyész hivatal álljon fel, mert valójában ez a szuverenitást korlátozza a tagállami szuverenitást, és erre semmilyen felhatalmazása nincs az EU-nak. Die eine Frage az egyik kérdés az, hogy az Európai Unió miért illetékes, miben illetékes, és valóban az Európai Uniónak itt még nincs illetékesség. A döntő kérdés ugyanakkor az, hogy az ön hazájában folyik vita arról, hogy a hatásköröket például a belbiztonság témájában nemzeti szintre helyezzük. De mi ennek az értelme? Határon átnyúló bűnelkövető szervezetek esetén több együttműködésre van szükségünk, és jogállami elvek betartása mellett. Tehát ebben a tekintetben az Európai Ügyészség egy jó eszköz, és kérem, hogy, hogy nép, népszerűsítse ezt a gondolatot Nagy-Britanniában. La liste des orateurs des groupes avec Madame Anderson au nom de la GUE. Akkor folytassuk. A GUE nevében Anderson asszony következik. Mivel 2013-ban 390 millió euró tűnt el csalás következtében, eh, nyilvánvaló, hogy fel kell lépnünk a csalás és más szabálytalanságok eh, ellen, különösen most, amikor eh, a megszorítások vannak. Sajnálatos módon a 2014-2020-as pénzügyi keret erre nem készült fel. Örülök annak, hogy a jelentés elismeri azt, hogy az adminisztratív kapacitást növelni kell, mert így fel lehet tárni a szabálytalanságokat és a csalásokat és szükség van a képzésre is, illetve az erőforrásokra. Az iránt viszont van aggodalmam, hogy felállna egy ügyészi hivatal. Ennek az EU büntetőjognak ugye a racionália az, hogy fellépjen a szervezett bűnözés ellen, eh, ami egy üdvözlendő dolog, ugyanakkor nem szeretném azt, hogy az egyes tagállamok önálló büntetőjogi rendszerét eh, alásnák. A 26. cikk első bekezdése szintén eh, vitatható, mert aláásná a common law rendszereket, illetve a büntetőjogi rendszereket. Köszönöm. Köszönöm a zöldek nevében. Jávor úr következik, egy perc 30 másodperc. Thank you, Chair, dear colleagues. Köszönöm szépen. Hosszú és nehéz vitát követően a zöld frakció támogatja ezt a jelentést. Benne van a kritikai megközelítésünk az OLAF kapcsán. Támogatjuk a szöveget, különösen a korrupció elleni harc terén, hiszen az egyik legfontosabb csatamező. Itt kell megvédenünk az Európai Unió pénzügyi érdekeit, és az Európai Unióba vetett bizalmat meg kell erősíteni. Az Európai Uniós adófizetők pénzének elvesztését, ennek a kockázatát minimalizálni kell. Ugyanígy oda kell figyelni a határon átnyúló áfacsalásra, hiszen ez a nemzeti és az Európai Uniós költségvetést is illeti, illetve érinti. Megfelelő szabályozásra van szükség, és nagyon sok országban bejelentők rendszerét megfelelően kell alkalmazni. Jelenleg a bejelentők bejelentők ellen lépnek fel, nem pedig a bejelentéseket vizsgálják ki bizonyos országokban, például Magyarországon is. Szükség van egy európai ügyészségi hivatalra, illetve tovább kell küzdeni azért, hogy egy önálló, független és hatékony intézmény álljon föl. Meg kell győznünk nem csak a tanácsot, hanem az európai állampolgárokat is arról, hogy ez az adófizetők érdekeit, minden európai állampolgár érdekeit szolgálja. Köszönöm. Egy percre Vali úr kapja meg a szót. Sí, grazie, presidente. Allora, bisogna fare di... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a csalást elkerüljük, azt hiszem, hogy ebben megállapodhatunk minden frakcióban. Azonban meg kell vizsgálni még valamit, a projektek eh, kezelését, irányítását a Juncker terv keretében oda kell figyelni arra, hogy eh, ne finanszírozzunk más projekteket, nem fenntartható eh, munkálatokat, illetve olyan programokat, amelyek ugyan környezetbarát programoknak tűnnek, de túlságosan optimista tanulmányokra épülnek és amelyek esetleg kockázatos programokat is tartalmaznak. Lényeg, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk. A strukturális alapok esetében is fontos az átláthatóság. Oda kell figyelni arra, hogy a tagállamok fölvállalják a felelősséget saját pénzükért. Az Európai Szociális Alapba befizetett minden egyes centnek munkahelyet kell teremtenie. Hazer egy perc l'union européenne est source de fraude. Az Európai Unió a csalás forrása nem arról beszélünk, hogy az Európai Unió segíti elő az áfa csalásokat. Franciaország térő kár több tíz milliárd euró. A feltárt csalások száma, és itt a feltártról beszélünk, és nem becslésről van szó, hanem magát a költségvetést érintő csalásról 390 millió. A kohéziós politikát is érinti mindez több mint 60 milliós értékben, amennyiben fel akarunk lépni a csalás ellen, akkor fel kell lépnünk a bűnözői pénzek szabad forgalma ellen is. Ez a szöveg arról is szól, hogy létrejöjjön egy európai ügyészi hivatal, miközben ez sérti a nemzeti szuverenitást. Az Európai Unió egy olyan gépezet, amelyet immár senki nem ellenőriz. E, éljen a visszatérés a demokratikus e, alapokhoz. Köszönöm. Köszönöm. Elnök asszony, Biztos asszony, az átláthatóság olyan dolgok, amiket tiszteletben kell tartanunk, és ezek az élet fontos részei, legalább olyan fontosak, mint a szabadság és a demokrácia. Ahhoz, hogy az Európai Unió jól működjön, szükséges az, hogy kiálljunk ezen értékek mellett. Az Európai Unió pénzügyi értékeit érdekeit veszélyezteti a korrupció, a csalás, a pénzmosás és egyéb törvénytelen cselekmények. Fontos, hogy ne csak kritizáljuk az Európai Bizottságot, hanem az egész Európai Uniót, hanem nézzenek magukba a tagállamok, és vállalják a felelősséget. Amennyiben nem vállalják a felelősséget, akkor az Európai Bizottságnak kell, hogy meglegyen az ereje ahhoz, hogy ne adjon nekik pénzt. Köszönöm. The blue card for you, do you accept? Önfelé is van egy kék kártyás kérdés, Arnott úr. Ön eh, arról beszél, hogy eh, az Európai Unió pénzét nem mindig eh, költik jó pénzre. Tud példát mondani arra, hogy mely területeken kellene inkább a pénzt visszaadni a tagállamoknak, mert azon a területen adott esetben jobban költeni kell mint az EU? Vážený, vážený kolego Arnote, já si nemyslím, že by Evropská... Tisztelt kolléga Arnott úr, nem hiszem, hogy ahhoz, hogy az Európai Unió jobban működjön, nem kell a rendelkezésre bocsátanunk pénzeket. Az a fontos, hogyha az Európai Unió erős nemzetcsoport akar lenni, akkor a saját finanszírozása meglegyen a kezében. Kell, hogy egy pénzügyi politikája legyen. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy az ön kérdése a megfelelő irányba mutat ugyanakkor nem én vagyok az, akihez ezt címezni kell, én föderalista vagyok, és erősebb Európát szeretnék. For une minute. Vogan következik egy percre. Uh, President, uh, Commissioner, can I thank the rapporteur? Tisztos, tisztelt biztos asszony, köszönet uh, a jelentéstevőnek. Különösen azért, hogy a bevételekkel kapcsolatos uh, álláspontot tisztázta. Nagyon gyakran a kiadásokra összpontosítunk, de ne feledkezzünk meg a bevételekről sem. A saját erőforrásainknak mindössze 0,29 százaléka százalékát érinti a csalás, és az Európai Uniós tagállamok mintegy 10 milliárd eurót veszítenek el évente csak a cigaretta csempészésből. A gazdaság és pénzügyileg nehéz időszakban rendkívül fontos, hogy minden egyes eurót visszakapjunk, és ezt eh, a munkahelyek teremtésére fordítsuk. Ezért üdvözlök minden olyan intézkedést, amely fellép ezen probléma ellen. Például a dohánygyárakkal megkötött partnerségi egy, ö, eh, egyezmények, illetve a dohány, ö, eh, dohány esetében a nem legális kereskedelem elleni harc, mind-mind ezek az intézkedések ezen problémát próbálják orvosolni. Minutes. Köszönöm. Gerbéve biztos asszony, nekem. A korrupció Szlovákiában gyakorlatilag áthatja a, az európai pénzből finanszírozott projekteket. Mivel ön bolgár, gyanítom, hogy ön is ismeri ezt a problémát. A politikai képviselők valójában részt vesznek ezekben a, ezekben a csalásokban, nem csak Szlovákiában, hanem máshol is, ez eléggé közismert. E, nincsenek megfelelő vizsgálatok, e, az Olaf e, fegyvertelen, én magam az Olaf felé 13 bejelentést tettem, és gyakorlatilag ezeket jegelték. Hogyha önök komolyan gondolják, hogy fellépnek a korrupció ellen, akkor az európai alapokat kell megszüntetni, mert igazándiból nem sok hozadékuk van. Nézzék meg Görögországot. Görögország annak ellenére van szörnyű helyzetben, hogy rengeteg pénzt kapott az EU-tól. Az EU nem szabad, hogy szocialista módon pénzt osszon szét, hanem az egységes piacról kell, hogy szóljon. Köszönöm. No, no, no. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt alelnök asszony. Eh, Ez egy olyan téma, amely eh, nagyon aktuális lesz az elkövetkezendő időkben is. Tény az, hogy az európai alapok eh, lehívása kapcsán csalással is szembesülünk. A bizottság pedig nem kevesebb bejelentést kap, hanem egyre több esetről tesznek bejelentést évente. A, nem csak a bejelentések száma, hanem az elkövetők ismeretei is növekednek, úgyhogy oda kellene figyelnünk a jogszabályok egyszerűsítésére, a megelőzésre, és észszerűbb jogszabályokat kellene kidolgoznunk, amelyek segítenék a források lehívását, ahelyett, hogy ezeket akadályoznák. Ami az Európai Ügyészséget illeti, úgy gondolom, hogy nem kellene illúziókba ringatnunk magunkat, hogy ez majd egy olyan szuperhatalom lesz, amely megmenti Európát a korrupciótól, hanem súlyoznunk kell a különböző kérdéseket. A legrosszabb az az lehet, hogy létrehozunk egy olyan hivatalt, amelynek nincs egyértelmű hatásköre, és nem segíti a munkánkat, úgyhogy körültekintőek kell, hogy legyünk. Not, a csalás elleni küzdelemről szóló jelentés valójában az EU elleni vádirat. Látjuk a 11. oldalon például, hogy 30%-kal nőtt 2010 óta a bejelentett csalási esetek száma. Ez 1609 esetet jelent, ami nem lehet és nem szabad, hogy a szőnyeg alá legyen söpörve. Ugyanakkor eh, nem tudjuk, hogy mik a viszonyítási alapok. Még akkor is, amikor nincs csalás, lehet, hogy elpazarolják a pénzt, és fogalmunk se lehet róla. Eh, miről van itt szó? A bürokrácia hibáztatható mindezért? Vagy eh, a probléma az annak a természetéből fakad, hogy ilyen messzire, a polgároktól messze hozzuk a döntéseket, e, és e, így nehéz rámutatni a nehézségekre. El kell ismernünk azt, hogy Brüsszel e, túl messze van a polgároktól, és éppen ezért nem tud elszámoltatható lenni. Zsák úr következik. Egy perc. Nincs itt. Szavava úr, másfél perc. Köszönöm, elnök asszony. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság szerintem jó munkát végzett, mert a jelentés elég kritikusan fogalmaz, eh, amikor megközelíti azt, vagy leírja azt, hogy hogyan lehetne okosabban költeni az EU pénzét. Az OLAF szerepe a csalások megelőzésében fontos, de az OLAF működése szerintem sürgős felülvizsgálatra szorul. A bizottság tudja, hogy az Olaf vannak problémák. Mi egy konstruktív kritikát fogalmaztunk meg. Nyilvánvaló, hogy az olaf függetlensége fontos számunkra, de ez nem azt jelenti, hogy a megbízhatóbb és összehasonlíthatóbb információ beszerzése az Olafról, hogy egyáltalán el tudjuk dönteni, hogy jól működik-e, az önmagában kizárt lenne. A szocialisták és demokraták eh, szemet hunynak a probléma felett, eh, ez teljesen nyilvánvaló, abból is, hogy a 12-es, 13-as és 14-es módosítókat újra benyújtották. Ez nem viszi előre a dolgokat Olaf ügyben, és nem szolgálja a csalás megelőzésének érdekét. A bizottságról szólva, a bizottságnak keményen kell fellépnie, és követnie kell a szakbizottság javaslatait. A kifizetések leállítása az egy kemény lépés, de szükséges, mert csökkenti a hiba arányt, és előmozdítja a pénzek jó felhasználását. Köszönöm, most pedig Bálcsitis úr kap szót egy percre. Hát, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni kollégámnak, aki kidolgozta ezt a jelentést. 2010-ben készítettem én egy jelentést az EU pénzügyerekeinek védelméről, tehát ismerő számomra ez a téma. 2013-ban az EU-ban a csalás miatt két milliárd eurót veszített el. A tagállamok a szabálytalansággal kapcsolatos kiesett pénzek csak 24%-át kapták vissza. Jobban oda kellene figyelnünk az EU, for, EU alapok felhasználására, hogy korrekt rendszerek alakuljanak ki a tagállamokban továbbra is fennáll az a probléma, hogy a tagállamok nem nyújtanak kimerítő és összehasonlítható adatokat a szabálytalanságokról. Nem tudjuk, hogy a tagállamok az OLAF ajánlásait hogyan ültetik át a gyakorlatba, nincsenek szankciók sem, amennyiben nem követik az ajánlásokat. Úgyhogy a bizottságnak most felelősséget kellene vállalnia képviselő. Borba protiv prijevara temelj ureenog drutva i vrlo vaan instrument fiskalne konsolidacije u postrecesijskom vremenu. Csalás elleni fellépés rendkívül fontos, különösen ilyen gazdaságilag nehéz időkben. El kell azonban fogadnunk, hogy az európai politikai elit hozta létre ezt a jelenlegi helyzetet. Nagyon sok európai kormány nem tudott megfelelő bevételeket produkálni, és mindemellett a pénzügyi terhet csökkenteni a vállalkozások és az állampolgárok számára. A kedvezőtlen adópolitika a szürke gazdaságnak adott teret, ez pedig károsította a, a már eleve instabil költségvetést nem volt mindig átlátható ezen a területen az Európai Uniós fellépés. Nem az adócsökkentés vagy a decentralizás hozza a megoldás feltétlenül. For une minute. Zahvaljujem. Pozdravljam izvješće kolege Pirinskoga Köszönöm szépen, üdvözlöm pirinski úr jelentését, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak közép- és kelet-európai tagállamok számára okoz jelent problémát a csalás, hanem máshol is. A közpénzek felhasználásával való visszaélés egy technikai jellegű probléma, amely a kapacitás hiányal, illetve a képzéssel is kapcsolatos. A szabálytalanságok száma növekedett, mindemellett a, az összeg a abszolút mértéke csökkent. Nagyon fontos, hogy standardizáljuk az erre vonatkozó szabályokat, harmonizáljuk azokat, a kohéziós politika integritását megőrizzük, és hiteles és sikeres maradhassunk. La parole est à Madame D'Amato pour une minute. D'Amato asszony, egy percben. Köszönöm szépen. Pilinszki kollega jelentése nagyon érdekes, de azért el kellene gondolkodnunk néhány kérdésen. Először is a kohéziós politika a költségvetés második legnagyobb területe, éppen ezért itt a legtöbb a csalás. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. 321 esetről tudunk. Több mint 4000 eset amely a hibának tulajdonítható. Ebből is kiderül, hogy ez a politika, amely tulajdonképpen az egyenlőtlenségek felszámolásához kellene, hogy hozzájáruljon, csak kiérezi ezeket. Ez különösen igaz Bulgária, Románia és Olaszország esetében. 72 csalásra kapcsolatos esetet tártak fel, csak a kohéziós politika keretében a tavalyi év során. Jó, hogy a hatóságok feltárták ezek, ezeket az eseteket, de azért kérdés, hogy a bűnözők mennyire vetették meg lábukat a kohéziós politika területén, és az ellenőrző rendszerek mennyire hatékonyak. Ezért a hatá, hatóságokat erősíteni kell. Madame Kék kártyát kapott azt mondja, elfogadja? Jakob Sics. Jakob Sics úr. Tisztelt az hogy hallgattam a hozzászólását. A Regi Bizottságban dolgozunk együtt. Van egy kérdésem ezért önhöz. Szoros, megbeszéltük azt, hogy hogyan lehetne az eljárásokat egyszerűsíteni, amelyek által biztosíthatnánk azt, hogy a bejelentett szabálytalanságok nagy része hibának tulajdonítható. Hogyha egyszerűsítjük az eljárásokat, akkor ön szerint csökken ezek száma. Igen, Olaszországban a kevésbé fejlett térségekben kerül sor főleg csalásokra, és a fejlesztési alapokat most jegelték, pont azon térségekben, ahol leginkább szükség van ezekre. Tehát mi is a tulajdonképpen itt cél? Meg kell értenünk azt, hogy az audíthatóságok miért nem működnek megfelelően. a regionális fejlesztési biztos kabinetjéhez intéztek a közelmúltban egy ezzel kapcsolatos kérdést az audit eljárásokról, tehát szeretnénk, hogy a bizottság nagyobb ellenőrzés alá vonja ezeket a térségeket. Madame Kinicsi. Tinicsi asszony kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a biztos asszonynak is a szavait, a jelentéstevőnek a kiváló munkát. Azt hiszem, hogy a PIF egyezmény keretében, illetve a csalás ellenes fellépés keretében általánosságban kell vizsgálnunk ezt a jelentést. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek megvédése prioritás kell, hogy kell, hogy legyen, és ezen a területen bátorító, ösztönző eredményeket látunk. Egyre több eljárás folyik, egyre több vizsgálat, és az ajánlások ideje, az ajánlások megszületésének ideje is lecsökkent. Azonban a vissza nem térített pénzek összege még mindig túlságosan magas. Nagyon fontos, hogy fölálljon az Európai Ügyészségi Hivatal, hiszen ez segíthet, ezen kívül fel kell gyorsítani a döntéshozatali folyamatot, illetve az Európai Unió pénzügyi érdekeit valóban meg kell védeni, illetve hát ezzel az állampolgárok pénzét. for you, uh, Ön is kap egy kékkártyás kérdést, ha vállalja. Kovinik úr 30 másodpercet kap a kérdésre. E, e, the debate is on e, protection of european interests not on corruption. nem a korrupcióról hanem az európai érdekek védelméről szól a vita. nem gondolja hogy a jogszerű és hivatalos projekteken több pénzt vesztünk, amelyeknek szerintem 95%-a pazarlás, és nem csak hogy pazarlás, hanem kifejezetten árt az európai gazdaságnak. Asszonyom? Ma io credo, eh, le rispondo in maniera molto sintetica, io credo che non si può... Köszönöm. Nagyon röviden tudok válaszolni erre. Nem tudjuk elválasztani a korrupció elleni harctól a közösség pénzügyi érdekeinek védelmét. Valójában ezek összefüggnek, nem lehet elválasztani őket egymástól. Köszönöm. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Wojciechowski úr, köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, mindannyian érdekeltek vagyunk abban, hogy megvédjük az EU pénzügyi érdekeit, ugyanakkor itt azért tisztességről is szó van, a mindennapi életben mutatott tisztességről, a világosság vagy nyilvánosság a kulcs szó itt, mert minden fillért átlátható módon kell elkölteni. azt is tudni kell, hogy mit akarnak támogatni az európai pénzügyi alapok. A gyakorlatban persze a dolog másként működik. Én szerettem volna nyomát lelni azoknak a pénzeknek, amelyeket bizonyos lengyelországi problémák elhárítására költöttek, de nem volt igazán átlátható a helyzet, és azt gondolom, hogy az átláthatóság egyébként a korrupció egyik legjobb ellenszere. Köszönöm. Uh, e Batten úr, az EU már évek óta sikertelenül küzd a csalás ellen. Valójában 20 éve volt utoljára, hogy az auditorok alá tudták írni az EU eh, zárszámadását. Eh, a pénzügyi világban egy ilyen szervezetet már régen bezártak volna. Eh, a csalás több milliárdot kell, hogy kitegyen. A két legnagyobb terület az a közös agrárpolitika, illetve a kohéziós alapok. A legnagyobb számú szabálytalanságot Olaszország, Románia, Bulgária, Lengyelország, Dánia és Görögország mutatják. Engem ez ez nem lep meg amennyiben sok pénzt adunk olyan országoknak, amelyek intézményesen korruptak, akkor nyilván az ottani bűnözők ezt ki fogják használni. Az én választópolgáraim Londonban elképesztőnek tartanák, hogy ilyen csalást finanszíroznak az ő pénzükből. E, remélhetőleg, hogyha az UKIP-ra szavaznak május 7-én, akkor majd lehetőséget kapnak arra, hogy megszavazzák az EU-ból való kilépést is. Köszönöm.

bizottságban van egy monitorizáló jelen, jelentés. A bolgár ügyészek nem kaptak támogatást számos bolgár kormány részéről, ami azt jelenti, hogy nagymértékben tolerálják a korrupciót. Holott az Európai Uniós alapokból szabálytalanságokra került sor. Az Európai Ügyészséggel szembeni ellenállók be kell, hogy lássák azt, hogy egy ilyen európai ügyészség hiánya kulcsfontosságú a bűncselekmények szembeni toleranciához. Tehát az EU maga tolerálja az ellene elkövetett bűncselekményeket. A 28 tagállam befolyása kisebb kell, hogy legyen a jövő Európa ügyességében. Köszönöm. monsieur Márkó kapja meg a szót egy percre. Dámy a pánové, ta zpráva, kterou... Hölgyeim és uraim! Ez a jelentés nagyon sok információt tartalmaz a csalásról, az Európai, Európai Uniós alapok rossz kezeléséről. Az adófizetők pénzéről van szó, tehát nagyon súlyos kérdés. Attól tartok, hogy az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament nagy többsége nem látja, hogy mi is okozza ezt a problémát. Ez pedig az a fatális önelégedettség, miszerint azt hisszük, hogy az Európai Uniónak kell újra elosztani a pénzeket. Miért nem marad az államok kezében, az önkormányzatok kezében ez a pénz? Miért nem maradhat az állampolgárok zsebében, és dönthetnének ők arról, hogy mibe ö, ruházzák be ezeket a forrásokat. Ne legyenek alapok, nem lesz korrupció. Catch the Eye. következik, a spontán felszólalások. Először is Pite asszony következik egy percre. Dziękuję pani przewodnicząca. Szczegól... Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, az európai költségvetés megfelelő elköltésére oda kell figyelnünk, hogyha törődünk az Európai Unió jövőjével, hiszen nagyon fontos, hogy jól költsük el ezeket a forrásokat, így építhetjük ki a bizalmat az Európai Uniós intézményekben. Az administratív terhek nehezítik azt, hogy fellépjünk a szabálytalanságuk ellen, megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani tehát. Nagyon érdekesen alakul a pénz visszaszerzési mutató. Azt látjuk, hogy az intézmények esetében nagyon fontos elemezni, hogy miből származnak ezek a szabálytalanságok signor presidente onorevoli colleghi la lotta alle frodi rappresenta unitamente a quella al riciclaggio. a csalás és a korrupció elleni fellépés egy intézményes prioritásunk. Igazándiból ez egy erkölcsi és jogi kihívás egyben. A célunk az, hogy megpróbáljuk kiküszöbölni az európai rendszerben jelenlévő szabálytalanságokat, és megpróbáljuk átalakítani az intézményeket oly módon, hogy egységfrontot alkossanak a csalás és szabálytalanságok ellen. Olyan jogszabályokat szeretnénk a tagállamokban is, amelyeket aztán be is tartatnak. Ehhez egyszerűsíteni kell az eljárásokat és a szabályokat, Emellett meg kell vizsgálni a közbeszerzéseket, a pályázati felhívásokat, ezek azért fontosak, mert nyilván szükségesek ahhoz, hogy a gazdasági fellendülés állandósuljon. Exante ellenőrzésekre is szükség van a csalás elleni fellépésben. Az európai pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás megelőzése nagyon fontos, főleg most a súlyos gazdasági válság közepette. Az Európai Unió komoly kárvalyokja ennek a csalásnak számos területen, és ez összefügg a tőke mafiával is. Olaszországban például, Olaszországban például az áfa csalással foglalkoznak, üzemanyagokkal, üzemanyagokat csempésznek, és aztán a LuxLeaks is napirenden van. De van, hiány, vannak különböző hiányosságok és hibák is, amelyek mulasztásból következnek be. Ennek ellenére gondoskodnunk kell arról, hogy a forrásokat megfelelően használjuk, hiszen amúgy is nagyon szűkösek. Két milliárd euró az az összeg, amelyet közvetlenül vissza lehetne szerezni, hiszen az európai polgárok további eh, csalásokat eh, nem fognak minden további nélkül tolerálni. sma... Tisztelt eh, elnök asszony, nem kívánom csökkenteni ennek a vitának a fontosságát. Szeretném hangsúlyozni, hogy két milliárd euróra rúgó csalásról és szabálytalanságról beszélünk. Azonban szeretném elmondani, hogy szigorú szankciókat szeretnék látni a bűncselekmények elkövetői ellen, és ezért támogatom az Európai Ügyészségi Hivatal létrehozását, hiszen a, az ilyen jellegű bűncselekmények nem, enged, nem ismernek határokat regionális és helyi hatóságokban dolgoztam a karrierem során, és ezért azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos az eljárások egyszerűsítése. Vannak olyan tevékenységek, amelyeket csalásnak tekintünk, és néha egyszerűen hibáról van szó a háttérben. Monsieur Villegas, une minute. Villegas úr, azt eh, állapíthatjuk meg, hogy eh, mennyire fontos a csalás és a különböző szabálytalanságokkal szembeni küzdelem. Megfelelően kell felhasználnunk az Európai Unió forrásait, eh, és az Európai Unióban a jogellenesen kifizetett összegeket vissza kell szereznünk. Ugyanakkor el kell kerülnünk azt is, hogy bűnözővé tegyünk olyanokat, akik tulajdonképpen nem család szabálytalanságot követtek el. Az esetek többségében erről van szó az európai alapokkal kapcsolatos felhasználás során fel kell, be kell ismernünk azt, hogy vannak családesetek, de azt is meg kell nézzük, hogy hogyan tudjuk a bürokratikus és adminisztratív eljárásokat javítani. Másról van szó, amikor az Európai Unió saját forrásairól beszélünk, mert ezen a területen az Európai Unió, ahogy a tagállamok is, a globalizáció áldozatai, amely lehetővé tett különböző olyan modelleket, amelyek kedveznek az adócsalásnak. Madame May, une minute. Moly asszony egy percben. kollégi, voglio portare di quest'aula. Kedves kollégák, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy hogyan költik el a pénzt mondjuk Olaszországban, és azon belül is Szardínia szigetén. Az Európai Szociális Alap pénzeit úgy költik el, hogy más régiókra néha negatív befolyással van beszélünk ugyanakkor a személyes adatok védelméről, és éppen ezért már is sérül az átláthatóság, ami viszont a korrupciót és, az á, és a pénzek elterelését teszi lehetővé. Nyilván a felügyelet nehéz dolog, a jelenlegi rendszer nem megfelelő, meg kell változtatni a rendszert, hogy fel tudjunk lépni a korrupció és a csalás ellen. Európának az ellenőrzéseket meg kell erősítenie a jelenlegihez képest mindenképpen. Köszönöm. Kelly úr kap szót, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Botrányos, hogy mennyi pénzt veszítünk el az Európai Unióban csalás és szabálytalanságok miatt E, e, ezzel valamit csinálni kell. Az Európai Unióban e, a különböző programokat ebből a szempontból meg kell vizsgálni. A raportőr maga is azt mondta, hogy minden évben több mint két milliárd euró veszik el a csalás miatt és más szabálytalanságok miatt egyértelmű, hogy azok a szankciók, amelyek jelenleg léteznek, azok nem elégségesek. Esetleg súlyosabb szankciókkal fel lehetne lépni a csalás ellen. Tájékoztatásra is szükség van, illetve a programok szabályainak szorosabbá tételére. Amennyiben mindezt megtennénk, talán csökkenne a csalások száma. Piszáló asszony következik. Egy perc. Sí, grazie, presidente. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, a bizottsági jelentés összességében egy pozitív képet fest a csalás elleni fellépésről, mert a szabálytalanságok száma ugyan nőtt, de az összeg csökkent. Mégis nagy számokról van szó. Mindössze 2013-ban azonosítottak több mint 15 ezer szabálytalanságot az agráriumban, halászatban és hasonló területeken. E, én azt gondolom, hogy egy eurót sem szabad az EU pénzéből úgy elkölteni, hogy az szabálytalanságot támogasson, vagy akár illegális tevékenységet. A prevencióra kell koncentrálunk, csírájában kell elfolytani ezeket a problémákat, meg kell beszélnünk egymással, és meg kell osztani egymással a legjobb gyakorlatot. A tagállamoknak egymást kell segíteniük, és amikor pedig valami bűncselekmény történik az ellen, fel kell lépni, meg kell erősíteni az európai büntetőjogot. Köszönöm a blue card kapott, Volevo dire alla collega Köszönöm szépen. Annyit akartam mondani, hogy látja-e, hogy a struktúrás alapok ellenőrzését a nemzeti hatóságok végzik, ami a bizottságot illeti további a folyamat további részében kell ellenőrzést végezni a bizottságnak. Az olaszországi esetben is azt mondhatjuk, hogy nagyon politikai jellegű ez a kérdés. Természetesen az átláthatóságot akarjuk növelni mindannyian. 30 másodperccel rendelkezésére válaszra. Igen, szeretném hangsúlyozni, Vali úr, hogy Olaszországban azt látjuk, hogy megfelelő intézmények álltak föl 2007-ben, olyan intézmény, amely minden tevékenységet koordinál a csalás elleni fellépés területén. Tehát elég sok mindent megtettünk már, természetesen még sokat teendő, nem, fogunk, nem fogjuk letagadni a valóságot, Természetesen még nagy mértékű a csalás, de előrelépések azért vannak. Euh, Köszönöm, ezzel lezárjuk a spontán felszólalásokat, és euh, Gergieva asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a sok euh, észrevételt, megjegyzést. Óriási kötelezettségünk van az állampolgárok felé, fel kell, hogy használjuk bölcsen az adófizetők pénzét, és minden egyes centtel el kell számolnunk. A tények arról tanúskodnak, hogy a csalás némileg csökkent a kiadási oldalon 0,19%-ra, szembe 0,21%-kal a tavalyi évben tehát 0,19% százalék az már 019 százalékkal túl sok. Éppen ezért fáradhatatlanul azért kell dolgoznunk, hogy ezt a, hogy a, hogy a csalást felszámoljuk az Európai Unióban. Meghangzott egy észrevétel azzal kapcsolatban is, hogy, hogy az EU zárszámadását az elmúlt hét évben nem fogadta el a számvevőszék, alá elfogadta, de a arány még mindig túl magas. 4,7 százalék messze túl lépi a kétszázalékos tolerancia határt, amelyet a számvevőszék meghatározott, és azt is jelezte, hogy egyszerűsítenünk kell a szabályokat, ahogyan arról többen szóltak. A szabályok egyszerűsítése nem csak azért fontos, mert ezáltal a hiba ráta csökken, hanem azért is, mert valós átláthatóságról gondoskodhatunk, és az emberek nyomon követhetik a pénz útját. Ha bonyolult, akkor ez nem megoldható. De tudjuk, hogy az átláthatóság a legjobb szövetségesünk a csalás és a korrupció elleni küzdelemben. Hangsúlyozni szeretném, hogy pontosan ezért fordulunk partnerként a parlamenthez, hogy segítsen a szabályok egyszerűsítésében. Sajnos az MFF-nél egyszerűbb szabályokból indultunk ki, amelyeket végül bonyolultabbá kell változtatnunk, de a többéves pénzügyi keret paraméterein belül meg kell határoznunk az átláthatóság alapjait, amelyek alapján jobban fel tudjuk használni a pénzeket, és elszámoltathatóak lehetünk. Említették többen azt is, hogy mennyire fontos a bevételekre odafigyelnünk a bevételi oldalon, az ellenkező irányba mutat a tendencia, 0,29%-ra emelkedett ez az arány. Természetesen ezt nagyon komolyan kell vennünk, hiszen itt olyan bevételekről van szó, amelyek, amelyek a tagállamok, tagállamok bevételei, és ezt nem nem hagyhatjuk figyelem, figyelmen kívül. A megelőzés a legjobb módszer, a csalás megelőzése, a hibák megelőzése sokkal jobb, mint reagálni ezekre, de akkor is fel kell lépnünk, amikor a szabálytalanság bekövetkezik, amikor csalásra kerül sor. Úgy hiszem, hogy ha létrejön az Európai Ügyészség a megfelelő mandátummal felruházva, úgy, hogy képes a héjacsalásra is reagálni, akkor ezáltal hatékonyabban léphetünk fel, nem pedig kevésbé hatékonyan, és ezt többektől hallottam itt. Említették, hogy ezáltal jobban védeni tudjuk az Európai Unió pénzügyi érdekeltségeit, és ami fontos az Európai Unió számára az az, hogy az adófizetők érdekeit védjük. Éppen ezért hitelesek kell, hogy legyünk a saját fellépéseink során. Éppen ezért az OLAF azt kérte, a felügyelőbizottság, hogy vizsgáljuk meg az adatok hitelességét. Nagyon fontos, hogy megbízunk a saját hivatalunkban, és azokban az adatokban, amelyeket szolgáltat. Én személy szerint ezt nagyon fontosnak tartom, de ez nem az én feladatom, hanem a felügyelő bizottság feladata. Ez egy olyan eszmecsere, amelyet folytatni fogunk, ez egy olyan fellépés, amelynek sohasem lesz vége, de végén majd a cselekvéseink és nem a kijelentéseink alapján fognak ítélkezni rólunk. Parole pour conclure Monsieur Pirinski. Pirinski úr kapja meg a szót a jelentéstevő zárásképpen. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Hiszem, hogy ennek az egész gyakorlatnak a célja az, hogy működő hatékony együttműködés jöjjön létre a parlament és a bizottság között, valóban fellépjünk a szabálytalanságok és a csalás ellen, hiszen meggyőződésem, hogy az Európai Bizottság elkötelezett a célok elérése mellett, ezt hallottuk uh, Georgeva biztosasszonytól is. Lászonyal egyetértek. oda kell figyelnünk a statisztikára. A kollégákat a következő adatok figyelembevételére kérem. Az 1 milliárd 700 milliós kiadás, amely ugye szabálytalan, amelyeket, szab, amely szabálytalanságokat érint, ez az összes kiadás 1,34%-át eh, képviseli, ez pedig azt jelenti, hogy a kiadások eh, több mint 98%-a megfelelően eh, volt folyósítva. Ami a saját erőforrásokat illeti, 380 millió, benne van ez a jelentésben, ne aggódjanak, tehát 380 millió a szabálytalanságok összege, ez pedig a hagyományos saját erőforrások 186 százalékát teszi ki. 2013-ban a szabálytalanságok összege 30 százalékkal csökkent 2012-höz képest, a csalás pedig 21 százalékkal csökkent. Tehát itt most ennek az értékéről beszélek. Természetesen a szabálytalanságok száma növekedett, ezt én is aláírom, de tisztelt kollégák, úgy érzem, hogy nem szabad kétszínűségbe hanyatlani, ezzel nem fogjuk megvédeni az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Elnök, köszönöm szépen, ezzel lezárom ezt a vitát, holnap fogunk szavazni, most pedig Lépjünk tovább a rendben. A tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek az Ebola-ról szóló globális magas szintű konferenciára vonatkozóan. Meg is adom a szót uh, Kamil Lukas